Colleagues, we are starting again. It seems that our... Akkor folytatjuk, kedves kollégák. Ma nagyon együttműködő hangulatban vagyunk. Először az ECON szakbizottsága volt egy együttesülésünk, most pedig az AFET-tel és a DEVÉ-vel lesz, tehát Tobe úr a, lesz a társ levezető elnök. Az Európai fenntartható Fejlesztési Alap a témánk. Nagyon aktuális kérdés ez, hiszen tényleg nagyon fontos, hogy egy alaposan és kritikusan értékeljük ezt a két évvel ezelőtt létrehozott pénzügyi eszközt, mielőtt ez majd a következő 7 éves pénzügyi keret kapcsán végleges formáját, kialakítását megkapja. De nem nyújtom a bevezetőmet, hiszen nem túl sok időnk van, 45 percünk van. 10 perccel meghosszabbítják a tolmácsok a munkaidejüket. Tobe, urat kérem meg, hogy tartsa meg a bevezetőt. Köszönöm, Lewandowski, alelnök úr. Kitűnő az együttműködés a három szakbizottság között, de megpróbálok rövid lenni, hiszen kevés az időnk. Először is a magánberuházások mobilizálása a fenntartható fejlődés céljaira, ez alapvető fontosságú az fenntartható fejlesztési célok eléréséhez. Itt most már nem milliárdokról, hanem billióról beszélünk, és ehhez már magánszektorbeli beruházásokra van szükség. A következő MFF-ben ez az alap központi jelentőségű lesz a célok elérése szempontjából. A parlament képviselteti magát az fejlesztési, az EFSZ igazgató tanácsában. Voltak azért bonyodalmak a lét, az alap létrehozásakor, nem ment olyan gyorsan, mint azt tervezték, és mm, nincs részletes információnk a garanciákról, milyen partnerekkel, milyen értékben, milyen összegekben került sor garanciavállalásokra. Az EFSZ-vel e kapcsolatban várhatóan 2019 végére kellett, hogy elkészüljön egy értékelő jelentés, de ezt még nem tették közzé. Üdvözlőjük a vitát, arról is, hogy hol mi a helyzet az alappal kapcsolatban, és azután örömmel vágunk bele a továbbiaknak. Igen, először nyilván először kell az értékelést megnézni, és utána kell véglegesen kialakítani ezt a viszonylag új pénzügyi instrumentumot. Kicsit csalódottak vagyunk amiatt, hogy az IFCD stratégiai testülete január 22-én tartotta az ülését, amit teljesen egybeesett a mi szakbizottsági ülésünkkel, ezért azt kérem, hogy lejjük, koordináljuk jobban az időpontokat, hogy a képviselők tényleg részt tudjanak venni ebben a munkában. És természetesen fontos az is, hogy anyagokat, dokumentumokat is megkapjunk, hogy fel tudjunk készülni ezekre az ülésekre. Ezt az ülés előtt nyilván, és nem az ülés után szeretnénk megkapni. És pedig megadom a szót a bizottságnak, a DigiDefco részéről Marietta Gáke van itt igazgató helyettes asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Az AFET Budget és a Deveszak Bizottság tisztelt tagjai, tisztelt képviselők! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy beszámolhatok a fenntartható fejlesztési alap teljesítéséről, az EF, EFSD e rendeletről, a külső beruházásokat bevonó terveinkről. Először is köszönetet kell mondanom a parlamentnek. Rekord gyorsasággal 2017-ben fogadtuk el ezt a rendeletet, és itt látok olyan képviselőket is, akik akkor nagyon is aktívan vettek részt a tárgyalásokban, a trialógus munkájában. Az értékelő jelentést meg fogjuk, át fogjuk adni önöknek, de azt már most elmondhatom, hogy nagyon sikeres volt ennek az alapnak a működése. Aztán néhány szlájdot, hogy jobban lássák, amiről beszélek. Először is beszámolnék arról, hogy a stratégiai testületnek négy ülése volt, erre mindig meghívtuk az Európai Parlamentet. Nagyon sajnálom, hogy január 21-i ülésünket tart, tartottuk meg, és túl későn értesültünk arról, hogy a DEVE szakbizottság ülését nem halasztottak, el, nem tudtak részt venni a mi ülésünkön. Ígéretet teszünk arra, hogy ez soha többet nem fog előfordulni, legközelebb jobban fogjuk koordinálni az időpontokat. Az alap repülős tartot vett, és már eddig hét garancia megalapodást írtunk alá. Az az EFSD garanciák első pillérével kezdeném. 2018-ig a már 28 beruházási programot hagyott jóvá a vezető testület 5 ablak számára. Lehet, hogy egy kicsit zavaros ez itt, hiszen itt 1,55 milliárd szerepel a rendeletben 1,5 szerepel. Örömmel jelentjük be, hogy plusz hozzájárásokat kaptunk, 40 milliót a Gates alapítványtól, 10 milliót Dániától, és még a Cseh köztársaságból, Németországból és Észországból is érkeztek új befizetések. Ezzel tudtuk mobilizálni az EFSD garanciát, és a multiplikát hatással igazából 17,5 milliárd rendelkezésre. Ezzel mintegy 4 millió munkahelyet lehet létrehozni, a migrációs nyomás szemeni fellépés is javulhat, csökkenhetnek a széndiokszid emissziók, ami a földrajzi alkalmazást, a felhasználást illeti kétharmada szubszarai Afrikára jut egy harmada pedig a közel-keletre. A legfontosabb ágazatok a fenntartható energia, itt az, emellett a, a más ágazatokat is szeretnénk támogatni, különösen nőket, eh, fiatal vállalkozókat, eh, vidékik vidéken tevékenykednek, és eh, egy 200 milliót a szabályozási terület kap. A stratégiai testület döntéseiről beszámolva elfogadta a beruházás ágazatokat, azután létrejött a technikai segítségnyújtási csoport, megalkották, vagy elfogadták az eljárási szabályzatot. Ezt követően került sor a hét garancia megállapodás aláírására. 2018-ban Bécsben endult ez el. A NASZER egy nagyon fontos garancia megállapodás, melyet a Jordániában élő szír menekültek támogatására hoztunk létre. 75 milliós összegű a garancia, ez alapvetően egy kockázat megosztási facilitás és közben már aláírtuk a második garancia megállapodást is, ez 9900 euró összegű a menekültek támogatására, a, valamint a KKV-k és munkahely létesítés céljaira. Johannes Burgman 2019 eh, novemberében is eh, aláírtunk eh, egy garancia megállapodást, és kockázati tőkebefektetéséről is 30 millió a garanciára, és 42 millió a tőke megállapodásra. Már említettem, hogy január 21-én, azaz idén, aláírtunk nagyon fontos garancia megállapodást, az úgynevezett rezidét, ez egy 100 milliós garancia, és az EBRD-vel is aláírtunk egy 50 milliós megállapodást, az EIB és a KV beruházási bank száma 40 milliós garancia megállapodást írtunk alá. A összes garancia megállapodást tünteti fel talán a következő slide. Itt látják, hogy az pénzügyi architektúrunk nagyon differenciált, tíz pénzintézettel állunk kapcsolatban, és a, ez a minőséget is meghatározza. 1,5 milliárdnyi garanciát gyakorlatilag már háromszor több igény érkezett be erre, tehát háromszor ennyi garanciára is lenne igény. A multiplikátor hatással együtt, a leverage együtt összesen 75 milliárdnyi beruházásra teremtünk lehetőséget Szubszahara Afrikában, illetve, illetve a szomszédságomban. A bizottság most először ért alá eh, külügyi eh, területen ilyen garancia alapokat, és egy eh, jogi tanácsadót vettünk igénybe horizontális kérdésekről a mi szolgálataink is tudnak tárgyalni, mondjuk az OLAF szakértői a tekintetben, hogy ki a tényleges kedvezményezett, vagy más intézmények szakértőit is igénybe vettük. Következő lépések, még nyolc garancia megalapodást szeretnénk aláírni idén nyárig, és utána még idén decemberig továbbiakat, hiszen az év végéig, 2020 végéig meg kell kötni az összes szerződést. A, az eddig elindított garancia megállapodás kiegészítendő a többi is még az idei évben el akarjuk bonyolítani. Az EIP és az EFSD keverése, a blending a következő téma, amit megpróbáltunk a földrajzi programok számára pénzt találni, és milliárdot találtunk, ez az emelő hatással igazából 30 milliárdnyi beruházást tesz lehetővé 154 projektben, elsősorban a szállítás, közlekedés, energia, magánszektor fejlesztése és a mezőgazdasági ágazatokban, és 2020-ban ezzel a blendinggel majd, hogy nem 3,5 milliárd beruházás lesz lehetséges. Ugye nem egy eh, szigetelten dolgozunk, hanem együttműködünk a delegációkkal. Nagyon sok eh, helyre látogattunk el 2019-ben, itt az utolsó szlájdon, szlájdon látják, hogy Kamerontól kezdve Szenegálon át, eh, Sierra Leoneig, terjed ez a skála, és Ugandában, Mozambikba, Madagaszkára is szeretnénk majd ellátogatni idén. Szeretném felajánlani a parlamenti képviselőknek, hogyha ezeken az utazásokon szeretnének részt venni, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, vagy a delegációnknál tájékozódjanak a mi külföldi beruházási terveinkről. Az értékelése kapcsolatban elnézést, hogy itt volt egy kis csúszás, de az eredmények annyira pozitívak, hogy ennek kapcsán. Az most csak néhány releváns konklúziót, ajánlást szeretnék kiemelni. A jelentés kiemeli, hogy az EFSD rendkívül fontos abból a szempontból, hogy az új STG finanszírozási modell megvalósuljon, és jó példa arra, hogy ez az új modell gyakorlatban hogyan működött. Az EFSZ elindításával az Európai Bizottság egy új adonok új generációját teremtette meg. Hatékonyság, addicionalitás, az EFSD eh, a eh, tízszeres szorzóval működtetheti a beruházás rendelkezésre álló összeget, és az EFSD rendelettel teljes mértékben összhangban van az, amit eddig elértünk, nagyobb koordinációt és közeledést szeretnénk a jövőben, és Szeretnénk, hogyha az Open Access modell még nagyobb rugalmasságot biztosítana majd a magánszektorból a tőkegyűjtésre és felhasználásra. Köszönöm, csodálatos dolog, amikor ilyen pozitívan értékelik az Európai Unió külső pénzügyi eszközeit, mielőtt újabb tárgyalási kör következne E, a kormányokkal februárban. Most akkor a raportőrök kapnak szó, Heider Vedizabál. E, délután három óra óta azt gondolom, hogy minden témához hozzászólt, sőt mindennek ő volt a felelőse, ugye? Köszönöm, e, elnök úr. valóban az anyagaim egy jelentős része az még az előző jogalkotási ciklusból maradt nálam. Mindenesetre köszönöm ezt a munkát, részt vettünk ennek az alapnak a tárgyalásaiban, és nagyon jó dolog, hogy most konkrét projektek indultak már el, és vannak folyamatban. Ebből az előadásból is láttuk, hogy azok a dolgok, amiről korábban beszéltünk, nevezetesen kevésbé fejlett országokban zajló projektek, vidéki területeken nőket, fiatalokat megcélzó projektek, ezek mind sikeresek, és nagy öröm, hogy ezeken a területeken ténylegesen elkezdtünk dolgozni, hiszen ezeket a területeket fontosnak minősítettük korábban. Vannak bizonyos problémák a dokumentációval. Az elnök már említette, hogy a dokumentációs problémákat meg kellene oldani. Van néhány kérdésem. Beletelt egy kis időbe, amíg aláírták az első szerződést, ez egy új eszköznél nem szokatlan. Nincs még értékelés róla, de szeretnénk javítani a következő eszköz indításánál, hogy ez elkerülhető legyen, tehát mi okozott különösebb problémát az első garanciák aláírásakor, ami pedig eh, a bizottsági alkalmazottak részvételét illeti az EFSD Plus eh, jövőbeni változatához. Ugye beszélünk arról, hogy további szakértőkre és még több emberre lenne szükség. Ezzel kapcsolatban felmerül, hogy tesz-e valamit az ügyben a bizottság. Látjuk, hogy az MFF továbbra is adminisztratív költségcsökkentésben gondolkozik, nyilván a parlament ezt megpróbálja majd megakadályozni. Ami a prezentációt illeti, ott említették a leverage hatást, ez persze fontos, és ezért is vannak ezek a pénzügyi eszközök, de érdemes olyan projekteket is megfinanszírozni, amelyeknek ez a sokszorozó hatása ugyan nem jelentős, de a társadalmi hatása jelentős. Jó lenne tehát eh, a bizottságtól hallani erről eh, is, hogy a társadalmi és nem csak a gazdasági dolgokra, hatásokra is odafigyelnek. Szintén jó lenne részletesebben látni, hogy eh, hogyan értékelték a projekteket, tehát mi alapján dőlt el az, amit kiválasztottak, és mi alapján az, amit félretettek. Tojá asszony, köszönöm. Alapvetően eh, Eider által elmondottakat eh, teljes mértékben eh, támogatom, amikor ez a, indult ez a projekt, az időzítések, a modalitás, erről szeretnénk többet tudni, mert a DEVE szakbizottságban is nagyon sok időt szántunk erre a javaslatra. E, és e, érdemes lenne e, egy alszervezet, amely, amely egy kicsit pont a különlegessége miatt odafigyelne ezeknek a modalitására. A én teljes mértékben osztom a prioritásokat, nők, fiatalok, új energia, vidéki területek, fenntarthatóság, ezek fontos kérdések ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan lehet fenntartható fejlődést elérni, és nem pedig rövid távút, ahhoz azt kell elérni, hogy a helyi közösségek sajátjuknak érezzék ezeket a projekteket, és ehhez az kell, hogy maguk a projektek is fenntarthatóak és hosszúak legyenek, tehát időszempontból is, és az autonomiájukban is. Ehhez a helyi uralkodó réteget kell tréningben részesíteni. Lehet, hogy ez rossz szó, inkább a vállalkozókra gondolok, azért, hogy személyükben is képviseljék a folytonosságát ezeknek a projekteknek, tehát ezeknek a, a, a vezetőnek szánt személyeknek a, a, a képzése szerintem nagyon fontos, hogy ezek a projektek fenntarthatóak legyenek. Valóban teljesen igaza van, a fenntartható fejlődési alap, az fenntartható projekteket kell, hogy támogasson. Most akkor a biztosnak adom, a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm. Először is örülünk a kérdéseknek. We share uh, concern that, uh, uh, uh, abban teljesen egyetértek, hogy ne csak a sokszorozó hatásra, a gazdasági tényezőkre nézzünk oda, hanem a társadalmira tényezőkre vagy hatásokra is. Ezért van az, hogy hosszasan tárgyaltunk az adott országokkal, de hogyha az LDC-ket nézzük, a leg, tehát a legszegényebb országoknál van szükség legnagyobb beavatkozásra. Ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy minden garancia megállapodásunk független függelékében odafigyeltek a mi megközelítésünkre a pénzügyi intézetek is, tehát odafigyeltek azokra a prioritási területekre, amelyeket mi megfogalmaztunk, és ezt hozzá csaptuk a fenntartható városok, fenntartható energia, fenntartható közlekedési kapcsolatok témához, mert valóban itt fenntarthatóságról van szó. Fenntartható beruházásokra van szükség, amelyek ott maradnak, hogy aztán a segélyezést felfüggeszthessük, vagy a kivezethessük. A másik fontos, az, fontos dolog az, hogy ott vannak helyben embereink, ott vannak szakértők, ahol beavatkozunk, és ez is hozzájárul a tartós hatáshoz. Emellett az FSD plusznál Eh, ugye globális léptékben gondolkozunk, tehát kiterjesztjük Latin Amerikára és Ázsiára is, eh, ott eh, adott esetben még az emberi tőke aspektusot is jobban figyelembe lehet venni, vagy odafigyelni a zöld megállapodásra, a digitális ágazatra, vagy odafigyelni a migráció okaira. De itt ahhoz, hogy ezek a projektek hosszú távon működjenek, ahhoz szükség van a sokszorozó hatásra. Nagyon oda fogunk figyelni mégis a társadalmi aspektusokra is, de van ez az 50%-os korlát, illetve a leveraging, I think that uh, this is something that I want. De minden esetre ennyit szerettem volna erről elmondani. Az biztos, hogy együtt fogunk működni az Európai Parlamenttel abban, hogy az EFSD-t jövőben együtt tervezzük meg. Bocsánat, egy dolgot elfelejtettem természetesen technikai támogatást is adunk, illetve az üzleti környezet kialakítása is fontos a fenntartható hosszú távú hatáshoz. Ezt is figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy itt a fenntartható szót ismertlek leggyakrabban, a leverage-et pedig másodjára. Most a Tobé úr kap szót a Fejlesztési Bizottság elnökeként. Köszönöm. Nagyon érdekes hónapok előtt állunk, és valóban meg kell vizsgálnunk azokat a lehetőségeket, amelyek adódnak. De hogyha sikeresen tudjuk koordinálni az eszközöket és hozzárendelni a szakértelmet, akkor átlátható intézményeink lesznek, átlátható szabályozási keret, és ebből létrejöhet a fenntartató fejlődés a fejlődő országokban. Ehhez persze értékelni kell az elvégzett munkát, ami a jövőbeni munkához is szükséges. Azt eh, remélem, hogy így nagyon hasznos, eh, nagyon hasznos hónapok következnek. We terminate our meeting. Thank you. Ezzel be is, le is zárom az ülést. Köszönöm a részvételt, és természetesen továbbra is eh, rajta tartjuk a szemünket az ügyön.